I think we can start. Úgy gondolom megkezdhetjük a munkát. Jó napot kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. Bulc asszony, a közlekedési biztos a vendégünk. A ma délben a bizottság által elfogadott egyik közlekedési csomagot fogja bemutatni. Szerencsés dolog, hogy ezt a kezdeményezést végre megteszi az Európai Bizottság ezen a területen. Fel kell készíteni a légi közlekedést az új technológiai kihívásokra itt Európában, mint például a drónok terjedésére. A biztonságot, hatékonyságot, fenntarthatóságot is javítani kell a légi közlekedésben, és tisztességes versenyt akarunk, nem akarunk szociális dömpinget ezekre a kihívásokra, kérdésekre, miközben csak a legfontosabbat említettem, meg szeretnénk, igen tisztelt biztos asszony választ kapni. Egy dologra felhívom a figyelmet, hogyha szerződést kötünk egy más állammal, akkor a végén a parlamentet mindig meg kell kérdezni, igent vagy nemet mondhat. De azért arra felhívom a figyelmet, hogy a Lisszaboni szerződés 218. cikke alapján is bevonnak bennünket nem a végén akarunk csak igennel vagy nemmel hozzászólni, hanem mint a TTIP esetében a folyamatokban is részt akarunk venni, hogy kellő időben tudjuk azt mondani, ez tetszik nekünk, ez nem tetszik nekünk, stb. Ezért arra kérnénk, hogy vonjanak be ilyen jogú partnerként a trilógusba. Bulc asszony, köszönöm szépen, hogy ezt a, folytos, ezt a fontos kezdeményezést megtették ma, és örülünk az előadásának, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, Kramer úr. Köszönöm valamennyüknek, hogy a mai napon összejöttek, és megbeszélhetjük ezt a fontos csomagot, amely a mai nappal indult. El kell, hogy mondjam, önöknek a tanács előtt mutatom be ezt az új csomagot valóban, de a sajtó után, de a sajtó után. De azt is tudom, hogy minden egyes sort ismernek legalább már. Volt esélyük ezt megnézni, meg tanulmányozni. Valóban ez a csomag fontos számunkra. Ismételni tudom csak. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy el tudtuk fogadni. Büszkék vagyunk, mert itt valamennyi érintett bevonásával született meg ez az anyag az innováció, az ökorendszer, a légi közlekedés valamennyi érintettje benne van ebben, és mindenki, aki az értékteremtési láncban részt vesz, azt is bevontuk. Boldogok vagyunk, körülünk neki, mert megtettük a szükséges lépéseket, és egy cselekvési tervet is mellékelünk ehhez a dokumentumhoz Éppen ezért azt hiszem, hogy jól fogunk tudni együttműködni működni ezen az alapon a jövőben. Engedjék meg, hogy egy néhány számot soroljak fel, ezek fontosak, hogy megértsük, hogy milyen terjedelmű dologról van szó, hogyha légiközlekedési stratégiáról beszélünk ebben az összefüggésben. Mindenek előtt Európában két millió ember dolgozik a légiközlekedésben. közlekedésben úgy gondoljuk, hogy sokkal többen is dolgozhatnának benne, de van egy veszély annak is, hogyha nem figyelünk oda, hogyha nem alakulunk át, ha nem fejlődünk, ha nem lépünk tovább, akkor nagyon komoly negatív következményeket vonhat ez maga után. A másik nagyon fontos információ az, hogy napjainkban Európában a légi közlekedés 110 milliárd eurót tesz ki a GDP-n belül, tehát ez motivál bennünket, és nem csak megőrizni akarjuk ezt a szintet, sőt, növekedni akarunk, hogy még nagyobb mértékben járuljanak hozzá az európai gazdasághoz. A harmadik nagyon fontos tény, hogy a légiközlekedés nagyon gyakran az egyetlen közlekedési mód, amit az emberek használni tudnak, hogy kapcsolatban maradjanak Európán belül az Európai Unióra gondolok most, vannak távoli helyek, ahol a közlekedés az egyetlen hozzáférés. Mindenek előtt az idegenforgalom kapcsán szeretném hangsúlyozni, ez egy fontos komponens a távoli területekre, a közlekedés tud turistát hozni, ami gazdaságot jelent, tehát az emberek ott tudnak maradni, és aktív módon értéket teremtenie távoli helyeken is. Nagyon fontos, ezen a konkrét terület az idegenforgalomban itt mint egy 510 milliárd euróról beszélünk ezen a területen, ez hatalmas szám, úgy bízunk benne, hogy ez így is marad, és megteremtjük a feltételeit annak, hogy ez a szegmens az európai gazdaság fontos része marad a fejlődésnek, fontos része marad a jövőben is. A fejlődés mellett, a már meglévő ökorendszer mellett arra törekszünk igen erőteljesen a liberalizációt teremtsünk és versenyt teremtsünk, amennyire csak lehet, mert meggyőződésünk az, hogy ez egy óriási lehetőség, nem csupán az meglévő európai szereplők számára, hanem lehetőséget kínál úgy általában mindenkinek a jövőbeli fejlődés érdekében. Itt egy rendkívül fontos elem a parlamenttel folyó együttműködés. El kell, hogy mondjam, ebben a folyamatban ténylegesen köszönetet szeretnék mondani az igen konstruktív, sőt kritikus, nem volt mindig egyszerű, ezt el kell, hogy mondjam, de kritikus, konstruktív együttműködés alakult ki, és bízom abban, hogy a jövőben is folytatjuk az együttműködést ezen a területen. Üdvözlöm az állásfoglalást, amit elfogadtak a légiközlekedési stratégia kapcsán. Nagy többséggel fogadták el, november 11-ével ezt az anyagot, és ez számomra egy fontos ösztönző volt, és megmutatta, hogy ugyanazon a pályán haladunk, ugyanazokat a célokat akarjuk elérni valójában. Bízom abban, hogy a szoros együttműködés a jövőben is megmarad, és segít bennünket abban, hogy operatív szinten is megvalósuljon a stratégia. A következő pont, amit el akartam mondani, miközben itt egy átfogó csomagot tudtunk elfogadni, azért arra is ügyeltünk, hogy öt bizottsági prioritást is szem előtt tartsunk, ezeket igyekszünk mindenhol támogatni. A növekedést, a munkahelyteremtést kell támogatni vele, támogatjuk-e vele a beruházásokat itt Európában, támogatjuk-e vele azt, hogy a további fejlődés, az ipari alap további fejlődését Európában erre nagy szükségünk van, aztán támogatjuk vele az egységes piac erősödését. Ez egy nagyon fontos komponense az Európai Uniónak, és utoljára, de nem utolsó sorban támogatjuk-e az energiauniót, a klímaváltozás elleni fellépést, hogy ezeket a kötelezvényeket betartsuk, és betartassuk bizottságként. Szeretném elmondani a végén, hogy meggyőződésem, és hát elégedett vagyok, ahogyan ez sikerült kezelni ezt a, ezeket a kihívásokat. Nézzük meg egy kicsit közelebbről. Európa, mint globális erő, ez egy fontos dolog, ez a legfontosabb számomra, ezt mondtam első pontként, azért, mert a növekedés a légi közlekedésben az elkövetkező években nem Európában fog történni, a nagy növekedés máshol lesz, Ázsiában, Latin Amerikában, Törökországban, az öbölmenti országokban, és talán hosszú távon akár Afrika is szóba jött, hiszen ez a legfejletlenebb ezen a területen. Európa szintén növekedni fog, de hát azt látni kell, hogy egy igencsak érett piac vagyunk. A növekedés itt Európában csak kisebb lehet, mint a világ más részein. Ezért aztán a nemzetközi tevékenységben egy átfogó megállapodásra kell törekedni azon országokkal, ahol jobb konnektivitást szeretnénk. Mindenek előtt Ázsiáról kell beszélnünk, azt gondolom az ASEAN országai és Kína az, amire fókuszálnunk kell. Kína az az ország, amely egy átfogó, amelyel egy átfogó megállapodást kívánunk kötni, legalábbis ezt javasoljuk a tanácsnak. De persze az öbölmenti országokról is beszélni kell, Mexikóról is beszélnünk kell, de aztán Brazília, és, és Európában ö, Törökországgal szeretnénk, és Örményországgal egy átfogó megállapodást kötni. Ezek tehát az új mm, államok, hogy pontosabban ez a lista, az új lista, amit támogatni szeretnénk, és ezzel szeretnénk egy dinamikus, nyitott mandátumot kapni, és így tényleg nyit, nyílt tárgyalásokat folytatni egy átfogó megállapodásról, ami lehetővé teszi számunkra is a növekedést, olyan feltételek mellett, hogy az európai piac is tud növekedni. Majd erre még kitérek egy kicsit részletesebben is. Ezért aztán világos keretre van szükségünk, és meggyőződésem, hogy meg kell kötnünk ezt az átfogó megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy a legfontosabb pontokban biztosítsuk a haladást, a viszonosságot. Valóban ez az a két fontos elem, amelyekre törekednünk kell. Globálisan szeretnénk tehát helyzetbe hozni az európai öm, légi közlekedést, másrészt pedig igen fontos az, hogy minden egyes akadályt felszámoljunk, hogy minél erősebb egységes európai égboltot és egységes piacot tudjunk létrehozni. Itt e, központi e, kérdés a földi túltehermentesítés, valamint a légi tehermentesítés. Az európai égboltot még nem a leghatékonyabban használjuk fel, keményen kell dolgoznunk remélhetőleg kéz, kézben önökkel, azon, hogy a még végre nem hajtott szabályozás rendszere valóban hatékonyan működjön, ne cikcakban repüljenek a ö, ö, légijárművek, hanem minél célirányosabban, és így lehessen e, tehermentesíteni a reptereket, a, valamint a földi e, rendelkezés álló teret is. Mibe is kerül az elaprózódott rendszer, és miért hangsúlyozzuk ki ezt a témát. Úgy tűnik, hogy évente 5 milliárd euróba kerül ez a fajta szétaprózódottságunk. Évente 5 milliárd eurót megengedhetünk magunknak csak azért, mert nem tudjuk a közös megoldást megtalálni. Azt gondolom komoly motivációt jelent ez számunkra, hogy a szükséges cselekvéshez a végrehajtás továbbvitelével jussunk el. Egy másik adatot szeretnék megosztani. Azzal, ha semmit nem tennénk, akkor 880 ezer munkahely tűnhet el, ez komoly. Itt most nem próbálok én ijeszgetni bárkit is, de hogyha nem lépünk előre, akkor beindul az az időszak, hogy hátrafelé lépkedünk. Ez pedig azt is jelenti, hogy 52 milliárd eurót GDP-ben vesztünk el néhány éven belül. Azt gondolom, hogy ez az óriási veszteség, mint lehetőség motivál majd minket, és ezért valóban a, a résidők szintjén is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy versenyképesebbé tegyük az európai reptereket. Én arra kérem föl minnyájunkat, hogy minden lehetőséget ragadjunk meg a belső piacon, mert csak erősebbé tesszük magunkat, és akkor a verseny terén is újra vezető szerepet tölthetünk be. Valóban hatékonynak kell mind globális, mind pedig a belső piacon lennünk, és akkor öt területet szeretnék a stratégiánkból kiemelni, ahol különleges figyelemmel követjük a normák alakulását, és először is az utasjogok előlépést. Előre kell lépnünk az utasjogok területén, a környezeti hatások, a második nagy terület, itt a nemzetközi téren is az ICAO-val 2016-ban nagyon fontos tárgyalások lesznek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezeten belül annak érdekében, hogy globális szinten is léphessünk. Harmadik nagy téma további biztonsági és, és olyan, olyan normák, valamint a munka jog területén és olyan szabványok érvényesítése, amelyek fontosak Mindezen túl az innovatív megközelítéssel, bizniszmodelleknek hála előreléphetünk. Nem a már beváltakról beszélek, hanem újokról is, és ezért örülök annak, hogy minden részes fél valóban új megoldásokat keres az előrelépés útján. A stratégia fontos intézkedéseket kíván, mind az EU biztonsági normáinak frissítésen keresztül tenni annak érdekében, hogy a növekvő forgalomnak is megfeleljünk. Biztonság és védelem szintjén is az EU légi ágazata így versenyképes tud majd nemzetközi téren is maradni, a szociális párbeszédet sem felejtve el, hiszen ez az egyik legfontosabb eleme a tárgyalásainknak is. Tudom, hogy ezek a kérdések a parlamentben is komoly vízhangra találnak, és tudom, hogy együtt fogunk dolgozni a mi hamarabbi végrehajtásán és a stratégiának, már a jövő év kezdetétől. A negyedik nagyon fontos elem azon túl, hogy külső-belső piac, valamint a standardok, a negyedik nagy téma az innováció kérdése. Ma az innováció a motorja a világnak nem csak lineáris módon, hanem horizontális szintjén, szinten minél stabilabbnak, minél horizontálisabb jellegűnek kell lenni. A digitalizációval együtt az innováció a mi területünkön az innováció egyik legjelentősebb területe, és ennek hála fogunk tudni a stratégiánkban is előrelépni a stratégiai fontos lépést tesz akkor, amikor minél korábban bevonja az innováció folyamatába a részes feleket. Ez az egyik ipari piachoz való hozzáférés, gyors hozzáférés, a gyorsaság, az erőgyűjtés, az előnyök mindenki számára termékeken keresztül. A, a drónok potenciája egy új ö, olyan megjelenő technológia, amely komoly ö, részét képezi a stratégiának. Nem csak a drónokról van itt most szó, amikor az új technológiákról beszélünk, hanem olyan platformot dolgozunk, amelyen keresztül iránymutatásokat tudunk megfogalmazni a légiközlekedés stratégiájában, de pontosítani szeretnék, miről is beszélek. Amikor a drónokról beszélünk, akkor külön megpróbáljuk az egyensúlyt a biztonság és a védelem között találni, a jogi biztonság, valamint adatbiztonság és a magánélethez való jog minden polgár számára. Az egyensúly tehát ezen aspektusok között kell megtalálni, és az alaprendeleten is el kell gondolkodnunk. Már most azt csukták, hogy túl hosszasan szólok, úgyhogy még két témára szeretnék röviden kitérni. Az egyik a beruházások kérdése milyen értelemben beszélek a beruházásokra. A gyártók az EU-ban a stratégián keresztül reméljük, az innovációs stratégián keresztül lehetővé teszi majd az új beruházásokat, új piacokhoz való hozzáférést. Az átfogó megállapodások szerintünk a megfelelő eszköz mindehez. Az iránymutatások 2008 a, a légijárművek ellenőrzése és tulajdonlása szintjén. Ezzel kapcsolatban tudjuk, hogy a, a 2004-es tisztességtelen gyakorlatokkal kapcsolatos irányelvnek vannak hiányosságai, úgyhogy ezt 2016-ban kívánjuk orvosolni. A hatodik nagy tematika a munkahelyteremtés, 430 millió eurót kívánunk 2020-ig a Cezárba fektetni. A Cezár program ugyanis nagyon komoly, nem új nap alatt, de az egyik legprominensebb exportterméke az EU-nak. A megoldások 300 ezer új munkahely teremtéséhez vezethetnek, de mi igazán fontos az én kedves Kramer kollégámnak az az is, hogy kisebb emissziós szinteket tudunk a Cezárnak hála elérni. Végül is engedjék meg, hogy zárszóként elmondjam, hogy ez a stratégia, amikor megírásra került, akkor valóban mindenki számára előnyökkel kíván járni. A polgárok számára, kíván a stratégia biztonságosabb, rövidebb és tisztább e, és olcsóbb e, járatokhoz való hozzáférést biztosítani. Én úgy gondolom, a jó gyakorlatok megvannak az egységes európai piac kiteljesítése felé, hiszen a rövidtávú e, cél az egységes európai égbolt kiteljesítése. Vezető szerepet kell biztosítanunk, nagyobb lesz a, a választások tára a, a, fogy, a, az utasok számára, a biztonságos utazás számára, a munkavállalók szintjén világos, hogy a szociális párbeszédet a polgári légiközlekedésben kívánjuk továbbfejleszteni, és sürgős, hogy ez a párbeszéd valóban működjön a munkavállalók, a szakszervezetek is mind mindezen dolgoznak. Meg szeretnénk el, e, erősíteni a munkahelyek fontosságát a légi közlekedésben az innováció részét képezi a megoldásoknak, magas hozzáadott értéket képviselő munkahelyek teremtésén túl. Ugyanakkor világosabbá szeretnénk tenni a mobilis munkavállalók számára meglévő jogi kereteket. Az új piac, versenyképes környezet valóban óriási lehetőség tára az egységes európai égbolt, és valóban megfelelő építő párbeszédnek hála további elemet is tudunk bevinni e, a megfelelő megoldások számára. A gyártók, biztonsági szabályok, a szabály, szabályaink mélyítése, az innovációs folyamatok és ciklusok rövidítése, valamint az olyan piacokra való behatolás, ahol eddig a jelenlétünk nem volt erős, ipari szektorunk előnyére. A repterek átfogó megállapodások harmadik országokkal, régiókkal, és reméljük, hogy a kapacitásokat sikerül majd növelnünk a slot rendeletnek hála, és hogy valóban globálisan gondolkodhassunk, globálisan tudjunk befektetéseket is ösztönözni, és valóban a világ minden szintjén, minden pontján jelen lehessünk. Záró gondolatként komoly munkát végeztünk az első évben, de ez még csak az út eleje. Még a neheze előttünk áll, együtt kell dolgoznunk mindezen a végrehajtáson, nagyon remélem, hogy a jövőben is építő lesz a párbeszéd köztünk. Olyan aktívak leszünk, mint az első évben, hogy valóban kiteljesíthessük, minél versenyképesebb legyen a légi közlekedés az EU-n belül és világszintjén is. Mindenkit szeretnék felkérni arra, hogy a weboldalunkat is látogassa meg, mindent elektronikus formában feltöltöttünk a weboldalunkra, és nagy örömmel, hogyha követik a stratégiánkat, tovább is reklámoznák Ez de természetesen kritikus szemmel olvassák mindazt, amit feltettünk a webre, és nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre. Köszönöm szépen, biztos asszony. Bulc asszony, először a koordinátoroknak adom meg a szót. Az első, Van der Kamp kollega. Elnök úr, három perc, mert igen, szorít az idő. Köszönöm szépen. Először is úgy gondolom, hogy nagyon helyes, hogyha Bulc asszonynak az EPP nevében gratulálok, hiszen ma tudta letenni az asztalra a régóta várt légi közlekedési csomagot. Nagyon, nagyon sokat beszéltek erről a témáról, sokkal többet, mint egy sor más egyéb európai kérdésről. Reméljük, hogy majd az elvárásoknak eleget tud tenni. Nyilvánvalóan vannak kritikus pontok, van, amihez gratulálhatunk is, de a legfontosabb elnök úr az az, hogy most egy olyan kommunikáció, egy olyan közlemény van itt elő, előttünk, amelyről az, Euró, az Európai Parlament a tanácssal szemben a, um, is felmutathat, és ez nagyon fontos, mert az európai légiforgalmi stratégia így alakulhat ki. Nagyon fontos ez, nem csak a versenyről szól ez a csomag. Elején attól féltem, hogy csak a versenyről fog majd szólni a zöböl államokkal kapcsolatban, de sokkal szélesebb lett a végén. Egyértelműek a fő elemek, ha jól tudom, akkor a drónok kérdésé amivel kapcsolatban az amerikai jogalkotás még nem készült el, tehát arra nem támaszkodhatunk. De vannak kérdések, amelyek hiányoznak. Feltűnik, hogy a modális váltásról semmit nem ér. Úgy gondoltam, hogy megállapodtunk, hogy rövidebb távon a vonat ott kell előnyben részesíteni, és ezt most nem látom vissza. Általános légiforgalomról beszélünk, a kisvállalkozások légiforgalma óriási piac lett, nincs erről sok minden a csomagban. Végül pedig a regionális légikikötők nagy kikötők, problémát jelentenek. Túlzott kapacitások rossz helyen vannak elhelyezve. Hogy bánik, hogy oldja meg ezt? Sok sikert kívánok a, a kétoldalú légiforgalmi megállapodásokhoz. Úgy gondolom, hogy a reciprocitás és a tisztességes verseny nagyon fontos. Ez a legjobb vállalatok pontosan emiatt érzik magukat veszélyben, az Emirátus és az Öböl Államok légitársasága emiatt. A szociális fejezet is nagyon fontos, nem szabad mindent úgy hagyni, ahogy van. A kollégák eh, közül vannak, akik úgy gondolják, hogy nem kell a nemzetközi versenyben mindent megváltoztatni. És eh, az is igaz, hogy kihívást jelent a környezet. A a cop 21 most egy nagyon különleges eh, héten vagyunk, de úgy gondolom, hogy az európai légiparnak megvan a jövőképe, és elnök úr úgy gondolom, hogy a belső piacsal kapcsolatban egyetértek a biztos asszonyal, óriási ágazat ez, amelyet ösztönözni kell, nem pedig eh, megfullasztani. Köszönöm. Köszönöm szépen, és külön, <laughs> külön köszönöm, hogy az időt be tartottad, Edokrán kollega. Köszönöm szépen, biztos asszony, én is köszönöm tudom, hogy milyen kerülő utak voltak, és milyen öm, konfrontációk voltak a bizottsággal. Úgyhogy ezt is köszönjük a mun- ezért is köszönjük a munkáját. Biztos asszony, ha lehet, akkor rögtön a, külön- a különböző kérdésekkel kezdem, remélem, hogy kapunk választ is rájuk. A tizedik oldalon, 2.4-nél, biztos asszony, a szociális program megerősítése és a légiforgalomban a jó minőségű munka megteremtése, szociális párbeszéd, munkakörnyezet, a munkatörvénykönyvére vonatkozó gyakorlati, a mobil alkalmazások, stb. A kérdésem a következő. Vajon a bizottság erre vonatkozóan tisztázni fogja-e, hogy a légiforgalmi alkalmazottak különösen, kizárólag csak a home base, tehát a foglalkoztató szerinti országban kell kötelező a munkajogot alkalmazni. Ez az első kérdés. A második bulc az, hogy ugyanezben az irányba halad. Tudomásuk kellett vegyük azt, hogy a szociális jogalkotás körében a, a mi korlátozott szociális kompetenciák vannak, és néhány nappal ezelőtt az úgynevezett munkahogyi mobilitási csomag elfogadásával megjelentek olyan pontok is, amelyek fontosak voltak nekünk a közlekedés szempontjából, de ezt bizony kellett vonni. Ezért ön, ön biztos asszony azt a döntés hozta, hogy fel fogja venni a vonatkozó mobil közlekedési szempontokat. És a következő pedig a, a negyedik oldalon a versennyel kapcsolatban a lehetség, arról beszél, hogy lehet, esetlegesen átdolgozzák a 868-as irányelvet. Milyen, mivel indokolja a bizottság azt, hogy a 886-os még soha nem alkalmazták a különböző tagállamok soha. Önök a bizottság a szerződés őrei kérem válaszoljon. Ugyanakkor azok az országok, amelyek eh, a világ lakosságának eh, több mint felét képviselik, légi megállapodásokat akar kötni. Hogy akarja ezt a kettőt? Egyrészt a 86-os revidiálni, másik oldalon pedig a légi megállapodásokat. Ezt hogy hozza össze? Tudja ön is, hogy a a európai szintű légitársaságok azt kérik, hogy ne nyúljunk ehhez hozzá, mert nem tudjuk, mert nem akarjuk, vagy nem szabad az ő szempontjukból ezt a piacot lebontani. Mint hogyha azt hallottam volna ki a beszámolójából, hogy er, ez irányba men, mennének. De mi az álláspontja? A nyolcadik oldalon pedig az Európai Bizottság arról beszél, hogy szükséges átdolgozni a ground handling, a services, a földi kezelőszolgálatok átdolgozását ezek a neoliberális kezdeményezések tulajdonképpen zsákutcába vittek. Kérdezem, hogy hogyan próbálja meg most a bizottság újraindítani az egészet. Köszönöm. Jackie Foster a következő. Köszönöm szépen, biztos azt örülök, hogy látom. Valóban átfogó csomag van előttünk, mondjuk nem tudom kilóban megmondani, de olyan nagy 22 fontot jelentettem, valószínűleg átfogó a tartalma és az alapján. Néhány dolgot szeretnék elmondani. Ön is mondta, hogy hosszú után még előttünk. Nyilvánvalóan üdvözöljük a szolgáltatói megállapodások terén az előre lépést, és vannak olyan területek, amelyekről szintén szólt, hogy tovább kell menni. Ennek kapcsán az ellenőrzés joga már nagyon rég volt, hogy az EU Egyesült Államok megállapodásról elkezdtünk tárgyalni, nem igazán sikerült előrébb lépni, de azért kíváncsi vagyok, hogy hol tartunk, hiszen én magam is olyan országból jönnek, ahol vannak korlátozások. Nekem tulajdonképpen semmi bajom azzal, hogy kinek a jog, lesz a jogköre ez. A lényeg az, hogy a vállalkozások mögött lehessen munkahelyet teremteni. Említette a szlotoknak a szabályozását, egy sor egyéb kérdés ehhez kapcsolódik tudja, hogy az Egységes Európai Égboltnak nagy támogatója vagyok, és megpróbáltam elindítani a vonatkozó munkákat, is, mit lehet tenni azért, hogy a tagállamokra kapacitásépítés miatt nyomást gyakoroljunk. Nyilvánvaló a légiforgalom nagyon jól fel van már osztva a tulajdonképpeni folyosók, vagy akárhogy is hívják, megvannak. De a baj az az, hogy a, a földi kapacitások hiányoznak hogy mindezt ki tudjuk szolgálni. Úgyhogy Nagy-Britániában és néhány más tagállamban is ez a helyzet. Ami az ASA újra, az EASA újra gondolását illeti. Nos, a biztonsággal kapcsolatban, ha szabad, hadd kérdezzem meg. Az EASA-t a szeptember 11-i események kapcsán hozták létre, és a repülőtéren a, a tetszőleges ellenőrzések, illetve véletlenszerű ellenőrzéseket akkor vezették be. Mi a véleménye arról, hogy hogy értékeli ezt a munkát az Európai Bizottság? A versenyel kapcsolatban tudni szeretném, hogy hogyan definiálja a tisztességtelen gyakorlatot. Nagyon sok légitársaság különböző formában létezik eh, a világ különböző pontjain. Mit ért ez alán? Nagyon óvatosan kell tudnunk megfogalmazni ezeket a pontokat. Nem szabad eh, megkötni senkit, meg kell nézni, hogy mi igazából a valóság, eh, hiszen fontos a, a világ teljes pontján, minden pontjával való kereskedés és forgalom. A kereskedelmi mozgások 70%-a légiforgalmon keresztül zajlik. Nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük itt teherforgalomról, minden egyébről szó van. Szeretném, ha erre vonatkozóan is mondana valamit. Végül pedig az LCR nevében szeretnék köszönetet mondani a légicsomag légi benyújtásáért. Köszönöm, és várom a válaszait. Köszönöm, Elgezina Meissner a következő. Köszönöm szépen, biztos asszony, én is köszönöm a liberálisok nevében, hogy eljött, még a tanács előtt nagyra értékeljük ezt, ez prima. Mindannyian vártuk már ezt a légiforgalmi csomagot. Az elején mondta már, hogy nagyon sok növekedést várnak a légi közlekedésben, nem szükségszerűen Európában. Pontosan ez a kihívás, hogy lássuk, hogy ennek ellenére hogyan tudunk lépést tartani Ázsiával, öbölállamokkal, a többiekkel. Említette ön is, hogy kérdés, hogy van-e tisztességtelen verseny, vagy versenytorzítás világszerte. Egy, eh, hogyan kapcsolódik ez a légi megállapodáshoz? A másik pedig, eh, milyen gyorsan sikerül majd ezeket a légiforgalmi megállapodás javaslatokat, például az öböl államoknak, Kínának, másoknak benyújtani, hiszen nagyon sok országot javasolt. mikor számít, számolhatunk ezekkel? A a 868-ast is említette. Nagyon érdekelne, hogy mikor kerül erre sor, mondta, hogy jövőre. Jövőre, hát az remélhetőleg tavasz lesz, bár a jövőre az elég széles. Erdogan kollega említette, én is szeretném látni a 868-al kapcsolatban, említette, hogy a teljes légigazdasággal foglalkozik a dokumentuma. A légitársaságoknak más elképzelése van, mint a, a légi iparnak, vagy a repülőtereknek, és úgy gondolom, hogy önöknek mindent figyelembe kell venni. Ha Európát a jövőre meg akarjuk erősíteni, akkor eh, a versennyel kapcsolatban azt kell lássuk, hogy minden területen előrébb tudunk jutni. A következő az egységes európai égbolt. Nagyon fontos a bizottság eh, gal egyetértek, hogy előrébb kell jutni. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt Gibraltával kapcsolatban majd megoldani. Van-e valami titkos recept? hollandokat kértem, ők lesznek a következő, ők adják a következő elnökséget, hiszen egyszerűen itt mm, ülve maradtunk, vagy, vagy beragadtunk, ugyanúgy, mint a szlottokkal. Pedig, ha ezt megoldanánk, a hatékonyság nagyon sokat nőne. Az ECS-ről beszélt a globális tárgyalásról, az ICAO-val, e én is úgy, ugyanígy látom meg kellene tartani a versenyképességünket. Talán Európa a a legképesebb arra, hogy így működtesse ennek keretében a repülőgépeit. A biztonsággal kapcsolatban a szociális feltételek mellett, amit mások elmondtak, én is fontosnak tartok, de a biztonság terén fontos, hogy megoldásra jussunk végre. Vannak a nagygépek, a nagyon drága rendszereket működtetnek a tengeren túli járatoknál, olyan műszereket, amelyeket már nem muszáj a földről irányítani, és hogyha a kisgépeknél ez nincs meg, és hogyha drónok is lesznek, akkor még nehezebb a helyzet. Hogyan lehet majd a biztonságot garantálni? Hogy lehet az, hogy mindenki ugyanazon a frekvencián felelhető legyen, ami fönn van a levegőben? Köszönöm szépen, Karima Delli a következő. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, szerettem volna gratulálni önnek, mert a COP21 ide alatt volt egy tiszta közlekedéssel foglalkozó külön nap. Csodálatos volt az előadása, amit viszont sajnálok az az, hogy a légi közlekedéssel egész nap alatt egyszer sem foglalkoztunk. A COP21 egy külön munkanapján egyetlen szó sem hangzott el a légi közlekedésről. Miért? Azért, mert amikor a légi kibocsátásokat vizsgáljuk, akkor a közlekedési ágak legszennyezőbb ága. Sokkal gyorsabban növekszik a kibocsátások mértéke, mint más közlekedési ágaknál. Miért? Mert ez az ágazat teljes versenytorzításból fakadó előnyöket élvez Ön, biztos asszony, technológiai e, előrehaladásról beszélt, de a technológiai előrehaladás, fejlődés nem fogja a klíma javára, malmára hajtani a szelet. Amikor a CO2 kibocsátások piacába be akartuk venni magát a légi közlekedést, akkor erre nem, ezt nem tudtuk megvalósítani valóban eh, kerozen adót kellene bevetnünk és kialakítanunk. A kerozent még mindig nem adóztatjuk, pedig több mint 3 százalékát generálja a kerozen a világkibocsátásoknak. Szennyezünk, és ezt valahol ilyen adó réseken keresztül, adó előnyökön keresztül meg is valósíthatjuk itt az EU-ban és másutt is új javaslatokkal kellene élnünk, konkrét javaslatokkal a jövő érdekében. Második nagy gondolatunk az a dráma, hogy a szociális dömping egyre általánosabbá válik a légi közlekedésben is. A verseny árban is, a költség tényezőkben is, a munkaköltség tényezőkben is ö, ö, annyira ö, tisztességtelen, és itt utalunk például az öbölmenti vállalkozásokra, hogy egyszerűen a szigorú szabályokra van most már tényleg szükségünk annak érdekében, hogy a biztonságos repülési időket tartsuk be, és ezzel tudjuk biztosítani nem csak a munkavállalók jogait, hanem a tisztességes versenyhelyzet kialakítását is. És azzal zárnám, hogy időbet, időben befejezzem, biztos asszony, én azt szeretném tudni, hogy milyen -e az ütemterv. A bizottság meghatározott-e egy olyan ütemtervet, amely szerint mikor fogjuk elfogadni magát a csomagot. Beszéltünk a drón technológiáról. A drón technológiával kapcsolatban van-e biztos határidő már? Köszönöm szépen, Péter Lundgren. Köszönöm szépen. Egy néhány aspektus szeretnék kiragadni ebben az összefüggésben van egy szociális aspektus, és ennek egy néhány dolgot itt nyilván lehetne bidalni. Egy dolog fontos. Most a külföldi pilóták kérdése, az EU-n belengedett gépeket ők vezethetik, annak ellenére, hogy nem vizsgáztak le itt, vagy nem teljesítik az előírásokat. Itt a biztonságról van szó, és ez a tipikus eset a szociális dömpingnek Ismerjük ezt már a közlekedésből, nem teljesen új jelenség a macedón sofőrök teherautót vezetnek, más országban engedélyezett autókat például, és ez teljesen rendjén. És most nyilván ezt kívánják alkalmazni a légi közlekedésre is az EU-n belül. Egy további pont természetesen van ennek egy szociális dimenziója, amit már mondtam, és ez prioritás kell, hogy élvezzen az egész ágazat szempontjából, ez rendkívül fontos. Kíváncsian várom, hogy kíván gondoskodni arról, hogy ne legyen olyan tragikus fejlődés a légi közlekedésben, mint a közúti közlekedésben már ismert. Köszönöm szépen. A koordinátorok fordulója volt ez. Önnek adok lehetőséget, hogy válaszoljon, és utána folytatjuk majd. Köszönöm szépen. Egy széles spektrumával találkozok itt a kérdéseknek. Ha valamit elfelejtek, kérem jelezzék majd, és újra tegyék fel a kérdésüket. Szükség esetén nem kívánok kihagyni egy kérdést sem. Láthatom, hogy öt általános területről, szociális, tisztességes verseny, Gibraltar környezetvédelem és az általános légiközlekedés. Most ezekről itt csoportokban fogok beszélni. Először is rövidebb válaszok. Az általános légi közlekedés, a másik Gibraltár, ezekre általánosan lehet válaszolni. A Gibraltári témában egyetértünk a tagállamok, a parlament és az Európai Bizottság is meggyőződésem, hogy egy konstruktív párbeszéd keretében is, ha rámutatunk, hogy milyen veszteségeink lennének, akkor meg fogjuk találni a megoldást. Őszintének kell lenni, őszinte lépések történnek, és arra számítok, hogy valamennyien aktívan dolgozunk ezen, hogy részt veszünk, és mindenki hozzájárul a saját részével a megoldáshoz, és hát ezt újra és újra el kell mondani. Milliárdokról beszélünk, milliárd eurókról, nagy számú munkahelyről, amit nem lehet, nem tudunk ilyen körülmények között végrehajtani, tehát legyünk bölcsek, és találjunk megoldást, lejáruljunk hozzá. Ez egy szuverenitási kérdés vagyis eh, amit tenni tudunk a résztvevő feleket támogatni a megoldás keresésében, mert eh, nagy a veszteség. Ami az általában, a légi közlekedést illet, igen, beszéltünk eh, erről is az érintettekkel, több plusz elem került a stratégiába, a drónok kérdése benne van nyilvánvalóan, de például az is, hogy új, új technológiát képviselő termékek, innovatív termékek, kis és középvállalatok által kialakított innovatív termékek itt legyünk, a versenyképességi szempontból bölcsek, globális vezetők akarunk lenni, amikor megteremtjük a megfelelő körülményeket a légi közlekedésre, és hát itt az ökoszisztém, ökorendszert is szem kell tartani, tehát az, általában beszélünk egyes konkrét elemeket érintve, és az átalakulás kérdése itt a kis és középvállalatoknak nyilvánvalóan nagyon fontos szerep jut, hogy az új technológiát alkalmazzák, új koncepciókat alkalmazzanak, és megtalálják a helyüket az egész ágazatban. És hát kis és középvállalatokból kiindulva aztán nagyvállalatok a méretgazdaságosság alapján globális szerepet is játszhatnak jobb együttműködésre van szükség az egész ágazatban, és nekünk ezt támogatni kell nyilvánvalóan a jövőben is. Az lépjünk tovább azokra a kérdésekre, amelyeket többen is megismételtek. Az egyik a munkaügyi kérdés, a homebase, a hazai bázis, a munkafeltételek, repülés, biztonság szoros együttműködés alakult ki más biztosokkal, Jurova és Tyson biztosokra gondolok először. Tényleg jól működünk együtt, tisztában vagyunk a kihívásokkal is, és figyelembe veszük eh, az, hogy figyelembe kell venni, hol van a bázis, a hazai bázis, és ezt világossá is kell tenni, egy világos szabályozra van szükség, ez a legfontosabb első lépésben. A DG Just iránymutatásokat ad ki a legjobb gyakorlatokhoz, ebből aztán kiindulva meg fogjuk nézni a felülvizsgálat kérdését az 1008 per 2008-as előírás felvizsgálata is szóba jöhet. Tehát ezek a következő lépések, amelyekre számíthatnak. El kell, hogy mondjam, nyitottnak kell lennünk az új üzleti modellekkel szemben a hazai bázis. Nagyon érdekes, érdekes kérdés, hogy utána járjunk, de nyilvánvalóan a szociális párbeszéd nélkül nem lépünk, és be kell vonni az érintetteket, enélkül nem lépünk tovább. Aztán, ami a munkafeltételeket illeti, itt eh, nem tervezzük, hogy a biztonsági előírások körében szociális kérdéseket eh, szabályozzunk. Az eh, valóban így van, hogy a multiple operatorok külön nem megfelelően lépnek fel, és itt javaslatokat kell készítenünk és szigorítanunk kell a biztonsági kontrollt a nemzetközi méretekben természetesen. Itt egész EU-ban egységes szabályozásokat kell alkalmazni. A javaslatok tartalmazni fognak a felügyeleti forrásokra vonatkozó javaslatokat, vagyis másképp fogalmazva, legyen egy megfelelő kompetencia, és bizonyos tagállamokban a szakértelem álljon rendelkezésre, és ők végezzék a megfelelő feladatokat. Tehát a pooling and sharing a szakértői tudásban fontos lesz, tehát hogy megosszuk a feladatokat az egységes európai légtér keretei között itt tartunk. Most van egy munkacsoport, az EASZ-ban ők foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és az ő eredményeik alapján lépünk tovább, de el kell, hogy mondjam azt is, hogy az első helyen mindig a biztonság szerepel, bármit teszünk. Az a legfontosabb téma, és így is marad, ebben nem vagyunk kompromisszumkészek, és nem lépünk olyan irányba, hogy a biztonság bármi módon megkérdőjeleződjék. Ez a legerősebb versenyképességi érve Európának a légi közlekedésben, emiatt aztán ki is tartunk mellette. Ehhez a ponthoz ennyit tudok most mondani. A következő csoport a kérdésekből a tisztességes verseny garanciáira irányultak. A személyesen a legnagyobb előny, vagy a legerősebb eszköz, hogyha tisztességes versenyt akarunk, ez egy átfogó megállapodás, ezzel tudunk a legtöbbet tenni ennek érdekében, ezért kértük a tanácsot, hogy kapjunk egy mandátumot, hogy tényleg tárgyalni tudjunk az átfogó megállapodások ügyében és egy néhány elemet el is tudok mondani az átfogó megállapodásról, mire is gondolunk, amikor erről beszélünk. A viszonosság az egyik, a másik pedig az egyenlő esélyek, ez a két alap aspektus. És hogyha két oldalú megállapodásokat kötünk, a piachoz való hozzáférés jön hozzá, tisztességes verseny, mit már mondtam a viszonosság ügyében, és ebben a pontban nyitottak vagyunk akár tulajdonszerzés és kontrollra is, de ez, ez a két oldalon megállapodások kérdése, és mindenképpen a viszonosságon kell alapulnia. Amit szintén el tudok még mondani ebben az ügyben, hogy felülvizsgáljuk a 868-as rendeletet, és, és a tisztességes versenyt kívánjuk ezzel erősíteni a nemzetközi légi közlekedésben, aztán átfogó megállapodás, azt szervezett, mint már mondtam, beruházás kerül szóval munkafeltételek, az át, a légirányítás és a felfüggesztés feltételei, ezek a fő elemek természetesen, de legyenek nyitottak erre, kérem önöket, állandóan a versenyt kell erősítenünk. Európa számára, ha a verseny erős, akkor mi nyerünk vele, Eh, a globális piacra akarunk menni, lehetővé kell tenni a külföldi beruházásokat, és máshol is lehetővé kell tenni a külföldi beruházásokat, mert ez az erősünk, és ez nekünk óriási elnyőket jelenthet az utazóink, a fogyasztóink számára. Ryanair, EasyJet, Vizer, ki tudja mi a nevük még, ők egy dinamikus európai környezetet tudnak létrehozni, és tényleg ezzel a megközelítéssel globális szinten is lépni tudunk, és ennek az előnyeit fogjuk élvezni. A következő pont. Hivatkoztak a, a, a 868-as rendelet végrehajtásának hiányosságaira, mert nem alkalmazták. Talán ez az oka annak, hogy nem születtek panaszok a rendelet szabályai alapján igen javaslatot teszünk arra, hogy itt változások legyenek, akár fel is cserélhetjük egy másikra 868-ast, egy újat alkothatunk, 2016-ban akár, nem mondok dátumot, akár az első felében is az évnek, de valamikor megtesszük, hogy itt vizsgálódunk nyitottak akarunk lenni, nem vagyunk hívei a védelemnek, a protekcionizmus, az innovációt, a versenyt és a haladást teszi tönkre, de hát miközben ezt mondom, nem vagyok nagy barátja a teljes versenynek, az abszolút versenynek sem, de szerintem van esélyre, hogy megoldást találjunk. mi mindenkinek jó. A lehetőséget tekintve itt nemzetközi szinten kell fellépnünk szerintem. Akkor, le, akkor érjük el a legtöbbet vele. Kontroll és tulajdon azt javasoljuk a tanácsnak, és számítunk arra, hogy a tanács is nyitottan közelít, hogy lehetővé teszi számunkra a mandátumot, hogy komolyan tárgyalhassunk erről a két elvről, a vízonosság alapján, az egyenlő esélyek alapján, ezt már mondtam, amit először tudunk tenni, hogy iránymutatásokat adunk ki arra, hogy a bizottság hogyan értelmezi a meglévő szabályokat, hogy jogbiztonságot teremtsünk a beruházások számára, mert erre szükség van véleményünk szerint. A második pont, hogy könnyítjük a szabályokat, lazítjuk a szabályokat az átfogó megállapodások keretei között. COP21, nagyon röviden. Természetesen nagyon aktívak vagyunk ezen a területen, és maradjunk fókuszáltak. Két mandátum, két fontos mandátumunk van globális szintéren, a CO2 kibocsátás színvonala, a piac alapú intézkedések a másik terület. Ez az a két pont, ami bennünket mindenek előtt foglalkoztat jövőre Párizsban találkoztam az ICAO elnökével, felvetettem ezt neki, és helyes irányba haladnak a tárgyalások, ő biztosított erről, de kemény munka nem lesz egyszerű, ez, és hát igen, itt globális szintéren meg kell próbálni haladni. A piac alapú intézkedések a legjobbak, ez a legjobb megoldás. A következő lépés, amikor Montrealba megyek februárban, és tovább lobbizunk és dolgozunk ezen a témán, ezt kell, hogy mondjam. Abban bízom, hogy egy kedvező megállapodást tudunk kötni. Késő ősszel lesz Montrában egy közgyűlés, azon már talán ez megszülethet. maradt valami? ennyit Nem, ennyit akartam erről elmondani, abban bizony. Köszönöm szépen, ez volt a kérdések első körre. A következő kör jön, hát az idő megint csak szorít. 12-13 jelentkező van, ezért egy perc jut csak nekik, hogy konkrét kérdéseket tegyenek fel, aztán utána válaszolni lehet, és egy betegség miatt román nyelvre nincs tolmácsolás de románul beszélhetnek, az működik, tehát kifelé megtörténik a román nyelvtolmácsás, éppen most közötték velünk, hogy ez így van, ezért nem akartok az egész ülést mindjárt elhagyni. Kárdész Pascal egy percben az első hozzászóló. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, biztos asszony! Az elnök kevés időt ad nekünk, ezért rögtön a közepébe vágok Köszönöm szépen, hogy világosan nyilatkozott Gibraltár ügyében. Az érintetteknek kell megoldást találniuk, remélem, hogy gyümölcsöző lesz a párbeszéd. Ez az utolsó gyarmat Európában, és eh, hogy a dohánycsempészet, eh, adóparadicsom, sok mindent lehetne még elmondani nehéz ezt így kezelni, szerintem nem szabad modern időkben ezt már megengedni, de más kollégák is említették ezt. Nézzük most, hogy mi a helyzet, de a biztonság a következő pont, ami mindenkit foglalkoztat. Az Európai Bizottság végül is novemberben meglepődött. Nekem is volt esélyem arra, hogy egy jelentést készítsek például a szkennerekről, a testszkennerről, stb. És most megint a terrorizmus került előtérbe. <clears throat> Itt egy történelmi teljesítményt értünk el például a PNR kapcsán. Szerintem nagyon fontos az, <clears throat> hogy ez legyen egy prioritás. Ön is elmondta ezt, és ez nagyon fontos ez a téma, amivel foglalkoznunk kell. Ez lesz a döntő jelentőségű a biztonság szempontjából. És Claudia Tarpadel. Claudia Tarpadel a következő. A kutasztra... Elnök úr, köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. A légi közlekedési stratégia bemutatásáról régóta vártuk. Üdvözöljük e stratégiát. Először is a harmadik országokkal megkötendő megállapodásokra szeretnék összpontosítani. Egyre keményebbé vált, különösen az ázsiai és kínai piacon a verseny, a piaci hozzáférést kell erősítenünk, különösen így van az a kínai piac irányába, hiszen a nemzetközi köztéren, a nemzetközi versenytéren egyre többen megelőznek minket. A biztonság a légiközlekedés területén az egyik alfája és ömegája a témá, a, a, a területünknek, és megkettőződött a közlekedés, de hát a biztonsági aspektusokat is erősítenünk kell ezzel párhuzamosan a drónok kérdése megint csak egyes városok, régiók turisztikai vonz, vonzó ereje is nőhet, nőhet azzal, hogyha az EU-n keresztül eljuthatnak például oda a, a turisták. Úgy, hogy az összeköttetést mindenképpen fokoznunk kell. Köszönöm szépen, Pavel Telicska. Uh, uh, uh, thank you. Köszönöm szépen, biztos asszony. Láttam az arcunkon örülünk és meg hát valahol nagyszerű és izgatottan várjuk a fejleményeket. Nagyra értékeltem az anyagban is, és az ön prezentációjában is, hogy a növekedés, a teremtés ilyen fontos helyen áll. Valóban így van ez, és a további prioritások is fontosak, de hát ez az egyik nagyon jelentős aspektus. Értékeltem azt is, hogy más stratégiás, más szektorokkal való ö, kapcsolatok ö, ö, megteremtése is igen jelentős ö, aspektus volt. Ami a 868-as rendeletet illeti, valóban amikor a csomagról vitázunk, akkor itt nagyban a 868-as rendeletről beszélünk. Az innovációt se felejtsük el, és hogy milyen viszonya van mindennek az innovációnak más ágazatokkal. Itt a Galileót emelném ki, nem akarok részletekbe menni, hiszen nincs erre időm, de az biztos, hogy az innováció, valamint a biztonság, védelem szintjén komoly összefüggések vannak itt. És nem feltétlenül egy új Galileo stratégiát szeretnék én itt most kérni, hanem hogyan lehetne valóban konkrét szolgáltatásoknál a Galileóval a kapcsolatot megteremteni. Egy utolsó kérdés, a kisebb repterek összekapcsolása is fontos. Daniela Utu. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm, biztos asszony, nagy érdeklődéssel hallgattam az előadását, és amint a programozási dokumentációhoz hozzájutok majd, akkor még pontosabban, részletekben, menőben is kérdéseket tudok megfogalmazni, de önt hallgatva is néhány kérdést engedjen meg, különösen a viszonosság kérdésében. Vannak itt azért félreérthető dolgok még, és azt szeretném megtudni, hogy hogyan viselkedhetnénk mi, és a bizottság hogyan léphet föl. Egyes példákkal illusztrálnám gondolatom. A mi Mm, régi eh, nemzeti légi társaságunkat 48%-ban fölvásárolta az Etihad légitársaság, és hát bizony mi a helyzet akkor, amikor olyan pénzekkel vásárolnak föl jelentős nemzeti légitársaságokat, a, amelyeket tagállam, amelyeket bizonyos államok, harmadik országok eh, állami támogatásban részesítenek. Hogyan lehetne olyan stratégiát kialakítani, amelynek hála megfékezhetnénk az ilyen felvásárlásokat? Kérem, legyenek rövidek a kérdésekben, hiszen egy perce van mindenkinek. Zsorsbach a következő. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm a magyarázatát a válaszait. Úgy gondolom a kihívásokat mi is látjuk. Valóban nagyon magas elvárások, nagyon nagy elvárások vannak a csomaggal kapcsolatban. Az, amit felsorolt, azok valóban a legfontosabb pontok számunkra is. Egyetlen egy konkrét kérdésem van. Öm, egyetemű jogítéletként az útmutatókat, illetve választotta. Nem gondolja el, hogy ha megnézem, milyen bizonytalanságok vannak a 868-tal kapcsolatban, hogy nem alkalmazzák az utasjogokkal kapcsolatban, a bizottsági ítéletekkel kapcsolatban az Európai Bíróságtól, és ami a vállalkozás fő helye és a, az, a, a home base, mint bázis ország, olyan kérdések, amelyekre vonatkozó jogalkotási javaslatra mielőbb szükség van. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy tartotta magát pontosan az időhöz. Lucy Anderson. Köszönöm. A meglévő normákat nem szabad félretennünk, hiszen a külső versenynek vagyunk éve. Igen fontosak ezek, de azt biztosítanunk kell, hogy valóban bízhatnak ezen normákban az utasok. Nem biztos, hogy a kockázatok és a verseny között megfelelő egyensúlyt talált a bizottság. Nagyon sok gyakori utas egyszerűen nem látja a megfelelő dokumentációt ezzel kapcsolatban, ami pedig a szabályozást illeti. E, a kiszabott büntetések nem megfelelőkek, mert más európai jogszabályokban például egy szabálysértés súlyossága alapján ítéljük meg a dolgokat, és nagyon sokan aggályosnak találják, találják, hogy egy másik hatósághoz kell fordulni egyes öm, öm, jogsértések esetében. A konzultációnál láttuk, hogy öten és négyen különböző módon változat szóltak. Köszönöm szépen, biztos, úr, biztos asszonya az előadását. Komoly eszmecserét tartottunk az új intézkedésekről, amikor a tisztességtelen gyakorlatokról beszélünk. 2016 szintjén. A 17-es lábjegyzettel kapcsolatban aggódom, mert valahol pont a részletekben vész el itt a a helyzet, amikor azt látjuk, hogy a bizottság a jobb jogalkotást keresi, de hát nehogy a 868 per 2004-es rendel lehet, tehát egyszerűen majd Timmerman úr csak egy lábjegyzetként nevesítse sehol másot. Aggódom e felől. A munka dokumentációt olvasva azt látom, hogy a konfliktusokra a konfliktus zónák a kapcsolatos műveleteknél mind a biztonság, mind a, a védelem kérdését át kell még gondolni, mert ez hiányzik a bizottság anyagából. Uh, thank you very much, Commissioner. Köszönöm, biztos asszony, és biztos vagyok abban, hogy ugyanolyan lelkesen dolgozott ön is a csomagom, mint mi itt számos területre utalt, rövid az időm, de amikor a párbeszédet kívánjuk a külső ö, ö, partnerekkel, Kínával például, és az ebből országokkal tovább folytatni, ez tényleg nagyon fontos. Utaltön és a viszonosságra, valóban a viszonosság a kulszó, és a versenynek csak a viszonosság alapján lehet kialakulnia megfelelően túl sok a nemzeti légitársaság már elesett az állami támogatásoktól, és a külső harmadik országok pedig még nagyon gyakran állami támogatásokkal segítik a vállalkozásaikat. És hát látjuk, hogy az új csomagban az utasokra és más aspektusokra is utaltak ambíciózusan kívánunk világszintű szereplővé válni. A hetedik oldalon olvassuk a minimális szintjét a szolgálatoknak az overflight kérdésében. amikor az átrepülésekről beszélünk. Jó az ötlet, de szerintem egy kicsit súly, fajsúlyosabban kellene erről beszélni. Gabriela Voice. Köszönöm szépen, elnök, asszony, elnök úr, igen, tisztelt Bulc asszony, köszönöm, hogy eljött ma hozzánk, és ilyen részletesen tájékoztat minket. A bizottság nagyon helyesen a környezet és éghajlat kérdését is bevette a légügyi csomagba. A figyelmet az alternatív üzemanyagokra szeretném irányítani. A légiforgalom célja, hogy olyan mértékben csökkentse a CO2 kibocsátást a légtérben, hogy 2020-at követően széndiokszid semleges üzemanyag környezetet lehessen biztosítani. A bioüzemanyagokat az elmúlt időszakban már láthatjuk, milyen fontos szerepet kaphatnak. Az Egyesült Államokkal ellentétben, ha jól tudom, itt nincs még hatékony politikai keret arra vonatkozottan az EU-ra, hogy ezt továbbfejlesszük. Annak ellenére, hogy két éve sokat ígérő projektek indultak európai szinten, az, a, az európai piac feltételei a fenntartható üzemanyag a légiforgalomban kérdéskörében még nem, nincsenek meg. Úgy gondolom politikai kezdeményezésre van szükség a, annak érdekében, hogy a szilárd üzemanyagnál mintegy 1000 euróval drágább a nem foszilis üzemanyag a légiforgalom számára. Biztos asszony, jó lenne, hogyha lendületet adna ezeknek a tárgyalásoknak, és hogyha mindenki elfogadja, hogy a járatok egyre biztonságosabbak, olcsóbbak és tisztábbak legyenek. Köszönöm, Dominik. Szia. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni. A stratégiában, amelyet ön is fejtegetett, a versenynek nagyon fontos szerepe van. A bilaterális megállapodások eszköze E, igen nagy fontossággal bír. Első kérdésem, és erre már utaltunk, a jelenlegi jog, jogalkotási keret elégségese, módosítani fogják -e egyszerűen, vagy pedig egy új, következetes javaslattárgyát képezi majd a megállapodások mindegyikénél. Második kérdés mivel mindig a bizottság tárgyalja ezeket a megállapodásokat, van-e prioritása a bizottságnak ezen megállapodásokkal kapcsolatban? Kivel kezdi majd a bizottság másodjásorban? sorban? Van-e határidő arra, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a sikeres tárgyalási folyamatra? Megvan-e az a csapat, háttér a bizottságnál, hogy egyszerre több ilyen fontos tárgyalás is lefolytassanak, és nagyon sok partnerről van szó. Ez Ines Ayala. Ines Ayala Sender az a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony, én is. Szívből köszönöm a bevezetőjét. Az egyik legfontosabb szempont a szociális szempont, ezt mi is mondtuk. Semmit nem hallottunk a szociális kérdésekről, a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban például a harmadik országokkal való közös légiforgalmi csapatok. Lima Santo Domingo esetében már láttuk, hogy erre milyen lehetőségek vannak. A Dominikai Köztársaságból is vannak már légiforgalom kísérők. Szeretném tudni, hogy mire gondolnak, hogy 2012-re mennyire fog növekedni ez a létszám, és most hány, hányan vannak ezek az alkalmazottak. Második, innovatív üzemanyagok az innovatív üzemanyagokról más közlekedési eszközöknél szoktunk már beszélni, viszonylag sokat, de nem a légiforgalomnál. A körforgásos gazdálkodásról is szó van. Ugyanez a légiforgalomra is kell, hogy vonatkozzon. Több ezer repülőt kell majd kiiktatni, és át kell vezetni a körforgásos gazdálkodásba. Nagyon jó lenne, ahogy a kollégák is említették, jó lenne, hogyha megvizsgálnák a baleseteket is. Mindig is kértük, hogy az AEZ ezt tegye meg, de a nemzeti nyomozó hatóságok ezt nem fogadták el, nem adtak megfelelő választ. Köszönöm szépen, Jens Nielsen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos asszonynak és a beszámolót. Az előttünk lévő javaslat meg kell, hogy gyökeredjen a valóságban, és ugye a részletekben búvik meg az, őrvö, az ördög, úgyhogy szeretném felszólítani önt valamire, és egy kérdésem is van. A felszólítás az az, hogy igenis figyeljen, a szociális párbeszéd nagyon fontos, a szociális kérdések igenis relevánsak az alkalmazás és a biztonság között pedig igenis szoros kapcsolat van. Hiszen biztonságról is van szó. Biztos vagyok abban, hogy az EASA erre vonatkozóan megfelelő mandátummal rendelkezik. Nagyon kevés olyan kérdés van, ahol öm, tényleg hajlandók vagyunk azt mondani, hogy erős európai mandátumra van szükség, de a légiforgalom biztonság az ilyen erős eh, ájzára van szükség. Köszönöm szépen, és ha lehet, én magamat is felírtam a listára cheap flights, ez kell, hogy legyen a cél. 23 euróért már Brüsszelből Berlinbe tudok eh, repülni, a vasút pedig legalább a tízszerese. Tudjuk, hogy a kibocsátás háromszor négyszer magasabb, mint a földön, éppen ezért a környezet fontos de, van, de tisztességtelen verseny van sajnos, még akkor is, hogyha a légiforgalmon belül is kiválóan megszerveztük volna a versenyt a többi ágazattal összehasonlítva, akkor is tisztességtelen. Például a légiforgalomban nincsen ö, pályadíj vagy, vagy közlekedési díj Szibériát kivéve, a vasútnak 50-60 százaléka például a, a pályadíjakra vagy állam, vasútállomás díjakra kell, hogy költség. A külföldi járatoknál azonban nincsenek ilyenek. Éppen ez az, ami megdrágítja a vasutat. A kérdés, hogy szélesíti-e a, a tekintetet, ne csak ágazatokat néznek ágazatról ágazatról, hanem mondjuk a közlekedés egészét vizsgálják-e, hogy tisztességes velen, verseny legyen alágazatonként. Köszönöm szépen. 13 kérdés, és kíváncsiak vagyunk a válaszra. Köszönöm szépen. Van nagyjából öt percem, és rengeteg kérdésem. Megpróbálok a lehető legrövidebb lenni. Bocsánat, nem láttuk Marinescu urat, aki szintén szeretne egy kérdést feltenni. Köszönöm, el, elnök úr. Elfelejtett, de nem baj. Biztos asszony említette, hogy sürgeti a tanácsot és a parlamentet, hogy az egységes európai égbolt kérdését lezárják. Említette a tanácsot, ők azok, akik boklogolják ezt. A szerződésen kívül egy általános felfogással még nem kezdték meg a tárgyalásokat. Nem hallottam semmit a holland elnökség terve, terveiről, még akkor is, hogyha véget ért decemberre már Angliában és Spanyolországban is lezajlanak a választások, remélem, hogy januárban majd csinálhatunk valamit. Mi lesz az EASA szabály módosításával, amelyet most a tanács blokkolt azért, mert a 216-ost visszavonta ön, tehát még itt is, még ha meg is változott az ügynökségnek a neve, az Európai Légiforgalmi Ügynökségről most visszatértek az EASA-ra. Mit lehet csinálni? Köszönöm szépen, akkor megnyugodtam, én, én kérdeztem is, hogy bár Inescu nem akar hozzászólni, te jó ég, úgyhogy azért most megvan a válasz, megnyugodtam. Három percem van. Jó, jó, nagyon rövid leszek. Van néhány kérdés az adózással. Tudom, hogy tagállami hatáskör, de Moszkovicsi kollégámmal együtt összeültünk már többször is, és feltárjuk a lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a, az aránytalanság problémáját kezelni, hogyan lehet a közlekedésben az adózással kapcsolatban rendet teremteni. Nem tudok még semmit mondani, de nagyon nehéz tárgyalások lesznek a tagállamokkal, de hajlandóak vagyunk elindulni ezen az úton, sőt végigjárni azt. A modalitásokról, ami szintén átjött, hogy miért nincs benne a stratégiában. A, valóban ez légiforgalmi stratégia és a modalitás nagyon fontos téma. Igazából most arról beszélünk, hogy az intermodalitás melyik évben tárgyaljuk, melyik évet szánjuk az intermodalitásnak. Az intermodalitást keretében különböző lehetőségeket, opciókat akarunk feltárni majd, mert ez egy nagyon fontos téma. De úgy gondolom, hogy ennek az előfeltétele minden közlekedési módozat digitalizálása. Így lesz lehetőség arra, hogy gyorsan különböző módozatokat használjunk egyetlen szolgálatban, egyetlen megoldással. Itt is természetesen vannak már bátorító lépések, tudják, hogy a jövőben jövünk ki a közúti csomaggal, a közúti közlekedés digitalizálásában nagy szerepet kap, hogyha majd a vasút digitalizálása is sorra kerül, akkor tulajdonképpen sikerül majd ezt a horizontális, digitális, egységes közlekedési teret megvalósítani, és akkor a, a modalitás kérdése sokkal inkább jelen lesz. Ugye me, mindig a felhasználó szempontjából kell megnézni utasok szempontjából, és hogyan lehet erre vonatkozóan a az integrált logisztikai szolgáltatásokba egyetlen jegybe az összes kényelmi szempontot belevinni. Ez az egyik. Az utasjogok. Hát igen, menjünk tovább. Valóban készen vagyunk rajta, hát menjünk, csináljuk. Ott vagyunk, vannak bátorító gondolatok egy kérdéssel kapcsolatban, és ha jól emlékszem, néhány nappal ezelőtt a koreperen volt egy vita erről. Tudjuk azt is, igen, a korepörülésem volt, és nagyon örülök annak, hogy a luxemburgi elnökség, még ha későn is, de visszahozta ezt a kérdést. Most a holland elnökséggel azon dolgozunk, hogy ezt a kérdést megerősítsük. Én leszek az első, aki nagy örömmel fogja lezárni és a végrehajtási szakba terelni ezt a kérdést. De ne várjunk túl soká, a meglévő szabályok elmagyarázása, értelmezése is fontos, és remélem, hogy ezzel is előrébb jutunk. A következő kérdés a regionális repülőterek kérdése volt. Európának rengeteg repülőtere van, pont ennyi. Nagyon sok repülőteret nem tudnak teljesen kihasználni, de növekedést várunk a meglévő repülőtereken torlódások vannak, és reméljük, hogy a regionális repülőterek jelentősége, vagy néhány legalábbis növekedni fog, és újra irányítja a régiókba a közlekedést új és ö, ö, olcsóbb szolgáltatók majd ezt a fajta horizontális járateloszlást a regionális repülőterekre is elviszik. Én úgy gondolom, hogy erősíteni kell őket a jövőben. De vannak olyan repülőterek, amelyeknél azt szeretnénk, hogyha valamilyen formában kapcsolhat, összekapcsolhatók lennének ne, csak, ne legyenek olyan vála, városok, amelyek elérhetetlenek azért, mert nem nincs repülőterük. Tehát a, a legfontosabb légiforgalmi forgatópontokhoz mindenképpen oda kell vinni a vasutat. Ez a következő lépés a mechanizmus kialakításában, itt egyensúlyt kell teremteni. Ezután volt a multimodális közlekedés. Nos, ugye ezzel kapcsolatban pénzügyi szempontból már foglalkozottunk ezekkel a TNT, a CEF, az FC kihívásaival, és nagyon örülök annak, hogy a, ez év végén, janu, illetve januárban egy szerződést fogunk az Izárral aláírni, hogy javítsuk az együttműködést. A légiforgalom kapcsán pedig azt remélem, hogy majd lesz további ösztönző az ágazati beruházásokhoz. De úgy gondolom, hogy a légi forgalom a közös megoldások része, és ezt figyelembe kell venni gerincként. A tenti gerinceként és a pénzügyi mechanizmusoknál. A biztonság kérdése. Nos, eh, hadd ismételjem még egyszer meg, eh, soha nem engedünk ebben, ez eh, a, le, a biztonsága az európai régi forgalom legmagasabb és legfontosabb értéke, ez is lesz. Nyilvánvalóan vannak kihívások, megpróbáljuk az utasok tapasztalatát is javítani az egypontos biztonság bevezetésével a technológiait rendkívül sokat segít, a tesztelés első bátorító eredményei már megvannak. Ezzel, mint mondtam, tehát nem csak az utazás tapasztalata lesz jobb, hanem a biztonság is ellenőrizhetőbb, irányíthatóbb lesz hiszen eh, arra van szükség, hogy eh, a ellenőrző pontok számát csökkentsük, és eh, megfelelő összekapcsolás legyen, kapcsolódás legyen az információban is. De jelenleg ez Romopulos kollégának a hatásköre, és a, a belügyi biztonság csomagban van benne. Szóval, de az együttműködés velük szoros, és én szeretném biztosítani a saját érdekeink bevételét is. Állami támogatások. Tudják, hogy nagyon szigorú szabályozásaink vannak, e, szabályaink vannak erre vonatkozóan, és természetesen lesz monitoring, nyomon követése az állami támogatások felhasználásának a a repülőterekkel kapcsolatban, és nem hiszem, hogy további jogszabályokra vannak szükség, a meglévő az már teljesen elég. Aztán volt egy olyan kérdés, hogy van már egy, e, van-e elegendő jogszabálya a stratégia végrehajtásához. Nos, én úgy gondolom, elmondtam, hogy hol kell szerintem változtatni, újat írni, vagy felváltani a régit. Megvan a mandátum a, a tanástól erre, elegendő rugalmasságot kell még kérjek, és biztos vagyok abban, hogy ezzel majd manifestálódhat a stratégia. De már túl is léptem az időmet, gondolom következő szakaszba akarnak lépni a mai találkozó következő ülésére. Nagyon örülök annak, hogy elmondhattam, keresenek, és köszönöm a kérdéseiket és a türelmüket, és köszönöm szépen biztos asszony én is és természetesen köszönöm a kérdéseket feltevőknek és azoknak, akik részt vettek. Ezzel ezt az ülést lezárjuk, most pedig a koordinátorok ülése zárt ülésként követ.